Right, good morning, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az akusztika, mintha nem volna elég jó. Good morning, ladies and gentlemen, dear... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim! The acoustic nem a legjobb itt az ülésteremben, az ülésterem akusztikája nem a legjobb, éppen ezért kérem, hogy nagyon fontos beszélgetéseiket ha folytatni akarják az üléstermen kívül, folytassák. Viszont mi meg elkezdjük az AFET, AFKO közös ö, ülését. Első napi rendi pont az december 15-i ülés jegyzőkönyveinek elfogadása, nem, akkor második rendi pont a rend elfogadása. Láthatólag nincsen ezzel kapcsolatban felvetés harmadik napirendi pont. A közös biztonság és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai a Lisszaboni szerződés által kínált lehetőségek. Megállapodtunk benne, hogy a két szakbizottság nevében én vezettem le a szavazást. Ki kéri a szót? Fleckenstein úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszünk mindenkinek megfelelni. És egy butaság történt, éppen ezért a szóbeli módosítomat visszavonom, a 196-os szóbeli módosítomat visszavonom. Azt mondták, hogy ezt a szavazás megkezdés előtt kell tenni. Köszönöm, tehát Fleckenstein úr a 196-os módosítóját visszavonjam. Szívesen megadnám az AFKO alelnőkének, Szilva Pereira úrnak a szót. Itt van? Itt van. Jó napot kívánok! Kéri a szót, parancsoljon. Well, thank you very much. I'm sorry for being a little bit late. Just to uh, welcome you all and to say how... Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, csak annyit akarnék mondani, milyen tudjuk, hogy milyen fontos ez a kérdés, az Európai Unió nagy kihívások előtt áll, ezen a területen is, a közös kül- és biztonság és védelmi politika területén is, ezért örülök annak, hogy végül elkezdhetjük a szavazást ebben a nagyon fontos kérdésben, és így az Európai Unió jövőjéről való szavazás most megkezdődhet. Köszönöm szépen. Köszönöm, társ elnök úr. Én is mind az előadó, két előadónak, mind a két szakbizottságnak köszönetet szeretnék mondani. Michel Gáler vagy Esteban González Pons kérik-e a szót? Nem. Hogyha akkor egyetértenek, megkezdenénk a szavazást. to finish the votes at 9.45. 9.45-kor fejezzük be terveink szerint a szavazást, tehát 35 perc rendelkezésünkre hogy nagyon nagy figyelemmel és koncentráltan szavazzunk. Hetes kompromisszum. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elfogadtuk. Száznegyvenegy mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 142-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 143-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 144-es kitámogatja, ki van ellenem, tartózkodott-e valaki elutasítva, 145 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 146 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 147-es mellette, ellenem tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt le kéne ellenőriznünk. Tehát a 147-esről megnyitom a szavazást. Why isn't it working? The vote is open. Megnyitom a szavazást tehát. Azt mondja ID error, ezt mondja nekem. So, need more intelligence. Um, Okay. The vote is closed with 63 colleagues, and that has been carried. Elfogadtuk tehát 34-27 ellenében. 148 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Akkor most nagyot ugrunk, 9-es kompromisszumhoz mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Compromise 9. Closed. Lezárom a szavazást, világos a többség. 9-es kompromisszum után, mert hiszen erről szavaztunk, a 170, 171, 172, 173-ról közösen mellettük, ellenük tartózkodott-e valaki, elutasítva 174-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 175 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 177-es mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 176 mellettem, ellenem, Tartoskodás. elfogadtuk. 178-179-181-ben mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 181-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 182-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Csak. Nem voltam biztos benne, hogy hogy szavaztak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Többség köszönjük. A tízes kompromisszumot elfogadtuk, ilyen módon jön a 189, 92 mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki, elutasítva. 193. Mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 194-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 195-ös mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 196-ot visszavonta a benyújtója, ilyen módon csak az első részről szavazunk. Jól mondom? Első rész mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. We are voting on 196 part 1. 196 első részről szavazunk tehát without the oral amendment which has been withdrawn. A szóbeli mutót Frankenstein képviselő visszavonta. köszönjük, hogy tanácsokat adnak, de ezért képben vagyunk itt fönn. Szóval lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a második részről szavazunk, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 197-től 200-ig mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 202 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 203 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 204 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, 205 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 206 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 207 mellette ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 208 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 232 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 233 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 234 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 235 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Meg elutasítva 236 mellette ellene elutasítva. 237 38 mellette ellenem elutasítva. 239 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 240 mellette ellene elutasítva. 241 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 242 mellette ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 260-as módosító, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 261 mellettem, ellene, tartózkodás, csekk. A 261-ről megnyitom a szavazást. Vote is open. The vote is closed. We now have 60... Lezárom a szavazást, 68 kollega szavazott, és ezt elutasítottuk. 262-es mellette, ellenem, tartózkodás utasítok, 263 mellettem. Bocsánat, bocsánat, mondja az elnök, Oh, okay, 232 was adopted, so... 232-est elfogadtuk, tehát az okafogyott tavát. Köszönöm a tanácsot. 264-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 265 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 266 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 267 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 268 mellette ellenem tartózkodás elutasítva 269 mellette ellenem tartózkodás elutasítva 270-es mellettem a 269-ről rendben van megnyitom az ellenőrző szavazást 269-ről megnyitom tehát a szavazást Closed. Lezárom a szavazást. Hát. Azt hiszem, hogy most azért elég világos az eredmény. 270 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 271, bocsánat. Okay, okay, sorry, sorry, yes. Um, we then go to where now? 270? 273. 273. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 277-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 278 mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. 279-280 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 281 mellette, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. 281. Vote is open. Closed. Egyetemen, Egyértelműen, többséggel elutasítottuk. 282-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 283 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 284 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 285-86 ezt visszavonták 287 mellette, ellenem, tartózkodással utasítva, 288 mellette, ellene, tartózkodással utasítva, 289, 90 mellettük, ellenük, tartózkodással utasítva, 29, 289-290 világos volt a többség, de akkor tartsunk elektronikus ellenőrző szavazást, megnyitom a szavazást. Időközben örömmel látom, hogy már 70-en vagyunk jelen, 58-12 elég egyértelmű a többség? A nem mellett? Na jó. hogy is voltunk? 291 mellettem, ellenem, tartózkodás előtt esetek. 293-tól 94-ig, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 295 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Akkor a 303-asról szavazunk most mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 3-4 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 305 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 306 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most lépünk egyet, vagy ugrunk egyet a 324-eshez. Mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva. 16-os mellettem, 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás. ezt ellenőrizzük le. 19-es kompromisszumról szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Egyértelmű többséggel támogattuk. 332 es kompromisszumot elfogadtuk, tehát a 338. A 338-ról szavazunk mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 339 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 340 mellettem, ellene tartózkodással utasítva 3041 mellettem, ellene tartózkodással utasítva 342-es mellette, ellene tartózkodással utasítva 343 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17 in favor. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Lapozzunk. 358-359-el folytatjuk mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk. 360-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 363 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 365 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 375-ös a következő. Mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 376-os mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 377-es mellette ellene tartózkodik elvetettük. három 78-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 378-as, jó, ellenőrizzük elektronikusan. The vote is closed. 3930. Szavazást lezárom, 39-30 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Hol vagyunk, hol tartunk most? Hmm, nem fogadtuk el? Akkor 379-es 379-essel folytatjuk Jeffrey van Orden módosítójával mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 380 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 381-es mellette ellene tartózkodik. Elfogad, nem fogadtuk el, bocsánat. 382, 3 és 4 mellette ellene tartózkodik, elvetettük. 386 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk. 387 mellette Melyik veszti értelmét? A 19-es kompromisszumot már elfogadtuk? Ha még nem figyeltem, akkor elnézést, javítja meg az elnök. És akkor folytatjuk a következő oldalon a 300... Bocsánat, kicsit összekavarodtunk. So, okay, we are now at amendment 404 and 405. 404 ös Castaldo és a többiek módosítója mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 406-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 407-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 408-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtak el 409-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 410-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 411-es mellette. 410-es elfogadtuk, jó, és 413-asra ugrunk tovább. Messzer is Duran módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 414 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 415-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 416-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 417-es mellette a 20-as kompromisszumról szavazunk mellette, ellene, tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. Azért ellenőrizzük a biztonság kedvéért? Vagy világos vagy? Jó, rendben. A 20-as kompromisszumot elfogadtuk, így a 21-es kompromisszumról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodik. Ezt is elfogadtuk. Ezzel 436-osra ugrunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 437-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 438-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 439-es mellette, ellene, nem fogadtuk el, 440-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 22-es kompromisszum mellette tartózkodik természetesen, elfogadtuk. 4, 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el, 446-os mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el, 447-es mellette ellenet tartózkodik, elvetettük, 448-as mellette ellen tartózkodik, elvetettük. 449-es mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el, 450-es mellette ellenet tartózkodik, elvetettük 451-es mellette, ellene tartózkodik, elvetettük 452-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 454-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 455 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 456 mellette, ellene tartózkodik, el, nem fogadtuk el, 457 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, ugye? 23-as kompromisszum mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Aztán 458-assal folytatjuk mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Preambulum bekezdésekkel folytatjuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es részenként szavazzunk a néppárt kérésére. Két részben első rész mellette ellene tartózkodik, A Második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 23-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrzik elektronikusan. The vote is open. The vote is closed. Szavazást lezárom, és 48-20 arányban elfogadtuk. A 24-essel folytatjuk, ha nem tévedek. A társelőadók egy szobri módosítót kértek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös módosítóval folytatjuk. Mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 46-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 70-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72-es és 3-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 74-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 75-ös mellette ellene tartózkodik, elvetettük, 76-os mellette ellene tartózkodik, elvetettük, 77-es mellette. Jó, bocsánat, értelmét vesztette, akkor 78-assal folytatjuk. Epitideus úr módosítő mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. És most jön 82-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 43-as mellette ellene elutasítottuk 84-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 85-ös mellette ellene tartózkodik, elvetettük 86-os mellette ellene tartózkodik, elvetettük 87-es mellette, ellene tartózkodik, elvetettük 88-as mellette, nem tartózkodik, elvetettük 89-90-es me mellette, ellene tartózkodik, elvetettük 91-es mellette, ellene tartózkodik, elvetettük 92-es értelmét veszti, így ugrunk tovább a 93-asra, igaz? Nem, a 92-es értelmét vesztettem, mert a 18-as kompromisszumot elfogadtuk, és ha jól emlékszünk, akkor elfogadtuk. Tehát 93-as mellett nem tartózkodik, elfogadtuk. Nem fogadtuk el. 94-es mellett ellen tartózkodik, elvetettük. 95-ös mellett el ellene tartózkodik, elvetettük, 96-os mellett ellene tartózkodik, elvetettük, 97 és 8-as mellette ellene tartózkodik, elvetettük. 99-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük. 100 és 102-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük. 101-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük 103-as mellette ellene tartózkodik, elvetettük 104-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük 105-ös mellette ellene tartózkodik elvetettük 106-os mellette ellene tartózkodik, elvetettük 107-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük 108-as mellette ellene tartózkodik, elvetettük. 109-es kompromisszumot ugye elfogadtuk, akkor 110-essel folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, elvetettük. 111-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük 112 mellette ellene tartózkodik, elvetettük 113 mellette ellene tartózkodik, elvetettük 114 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük 123-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. 123-asat. The vote is open. Szavazni sikerült mindenkinek? Mi ketten nem akarnak szavazni. A szavazást lezárom hát elég meggyőző többséggel. 124-es mellett ellene tartózkodik, elvetettük, 124-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük. A 126-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130-as mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. We come to the final citations. A hivatkozások egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, hatos mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt elektronikusan a biztonság kedvéért, a hatosról szavazunk tehát. Szavazást megnyitom. Mindenki szavaz. Csodás. Világos, hogy elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Akkor most miről kell még szavaznunk? Tehát akkor a hatos bekezdés a budget véleményében mellette ellene tartózkodik-e valaki, ellenőrzik elektronikusan, az a biztos. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hogyha jól értem, akkor most pedig a záró szavazás jön az így módosított jelentés egészére. Ezt elektronikusan kell szavaznunk, ugye, ha jól emlékszem? Már pedig jól emlékszem, úgyhogy akkor a szavazást megnyitom. Gratulálunk az előadónak a jelentést meggyőző többséggel elfogadtuk. Point of order. Ügyrendi kérdés. Lőzink asszony, tessék. Köszönöm szépen. A GUE nevében egy kisebbségi jelentést nyújtottunk be, és ezt el is juttattuk a titkársághoz. Köszönöm a tájékoztatást. Kérje még más a szót. That is not the case then. Thanks to our colleagues from AFCO for being here. Köszönöm az afkos kollégáknak, hogy itt voltak, és köszönöm, hogy mindenki aktívan részt vett a szavazáson.